Jó reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megnyitom az ülést. A az első napirendi pontunk David Martin javaslata, és pedig az Európai Unió és Közép-Afrika között